Well, good afternoon, everyone. Um, I think we will make... Jó reggelt kívánok, jó napot kívánok mindenkinek. Kezdjük el szerintem az ülést, mert már negyed óra eltelt. A FEM szakbizottság eh, elnökét helyettesítem. Ő éppen a hurikán miatt került eh, egy kis eh, légi közlekedési gondba, ezért nem tud itt lenni, de el kell kezdenünk a meghallgatást erről a nagyon fontos témáról, az EU stratégiája a nők rák megbetegedése ellen. Arról döntöttek, hogy meghallgat, megtartsuk ezt a meghallgatást, és ez eh, kötődik ahhoz a jelentéshez, ami hasonló címmel rendelkezik. Ajutó asszonyt nevezték ki jelentéstevőnek. Hadd vezessem be ezt a témát. Három európaiból egy rákos megbetegedést kap élete során, amely nem csak, hogy személyes tragédiát jelent, hanem óriási költséget jelent az EU-nak, illetve a tagállamoknak is. A rák bizonyos formái, például a mély vagy petefészek rák és más a nők reproduktív szervet érintő rákok csak is a nőkre jellemzőek. Ezek a fajta megbetegedések nem kapják meg a megfelelő figyelmet a közélemény, illetve a politikai döntéshozók részéről. Ennek a meghallgatásnak a célja az az, hogy megvizsgáljuk a jelenlegi helyzetet, és megnézzük azt, hogy milyen fajta kezelési, diagnosztizálási módszerek eh, lehetségesek, és milyen fajta stratégiát lehet felállítani ezen a területen. A meghívott eh, vendégeink közül eh, Karen Ben, ő nem tud sajnos eljönni, ugyanis neki is gonda, gondja volt a repülőjáratával, és ezért Wendy Jared fogja az ő prezentációját előadni, aki majd a saját prezentációja után fog hozzászólni. Szeretném megadni a szót a jelentés készítőjének Ajutó asszonynak. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkinek jó napot kívánok, és megköszönöm a részvételt, köszönöm, hogy eljöttek erre a meghallgatásra, megköszönöm szakértőinknek is, azoknak is, akik logisztikai okokból sajnos nem tudtak eljönni, és így másképp küldik el hozzánk a hozzászólásukat. Nos, körülbelül négy évvel ezelőtt a merek elvitt egy nagyon kedves ismerősömet, egy fiatal édesanyát, és a mai téma azért nagyon közelről in, érint, és nagyon komoly érzelmeket vált ki bennem. De amit tenni szeretnénk az az, hogy a megelőző vizsgálatokhoz könnyebben hozzáférhessenek a nők, és hogy segíthessünk a betegség elleni küzdelemben. Ez minket a nőket érint, és nagyon gyakran pszichológiai, komoly pszichológiai problémákat okoz, amelyeket gyakran becsülnek a betegség súlyosságához képest. Többféle hatása is van ennek. Az Eurostat adatai szerint évente 600 ezer növeszti életét rákos megbetegedésben, és ennek a számnak a kb. 90%-a a melráknak tudható be. Eléggé megdöbbentőek ezek a számadatok. De egyébként vannak olyanok, akiknek sikerül leküzdeni ezt a betegséget. A merek akikből megbetegedettek 80%-a túlél, és feléjük kell, hogy forduljunk, mert az életük radikálisan megváltozik. És gyakorlatilag ennek a sebészi következményei katasztrofális pszichológiai hatásokhoz vezetnek. Például, hogyha műtétileg el kell távolítani a megbetegedett testrészt, ennek a következményei pszichológiailag nagyon nehéz feldolgozni. És amin, a dokumentum, amin dolgozom, kihangsúlyozza ezeket a problémákat, annak érdekében, hogy a tagállamok és az Európai Unió politikai lépést tegyen, és gyakorlatban vegye figyelembe ezt az egész, egészségügyben. Mert ennek a szörnyű betegségnek a hátterében sokkal több van, mint ami elsőre a felszínen látszik. A Nőjogi Bizottságban is beindítottuk, beindítottuk ennek a témának a vitáját, egy saját kezdeményezési jelentést készítünk, és a kollégáimtól rengeteg észrevételt kaptam. A javaslatomban felhívom a figyelmet különösképpen a három fő aspektusra az első ezek közül a prevenció, a monitoring, a második, és a hozzáférés a gyógymódokhoz. Nagyon fontos a prevenció, és hogyha a betegség már előre haladott, akkor gyakorlatilag a gyógymódnak nem sok esélye van. Ezért nagyon fontos tehát a megelőzés, és folyamatos monitoringot kell végezni. Ez egyébként gazdasági szempontból is előnyös szűrővizsgálatokat kell tehát rendszeresen tartani. Nem mindig könnyű ezt megoldani, lebonyolítani. A kontrollvizsgálatok előfordulhat, hogy sok időt, sok várakozási időt vesznek igénybe, és ezzel a problémával is szembe kell néznünk, tehát a tagállamok igenis garantálják minden nőnek azt, hogy hozzáférjen az ilyen vizsgálatokhoz, tehát észszerű időn belül legyen garantált a szűrővizsgálat. És aztán pedig maga a gyógymód, hogyha szükséges a betegség megjelenésekor. Leggyakrabban a női nemi szerveket érinti ez a betegség, és a személyiséget, az integ- a személyiség integralitását támadja, és aztán egzisztenciális kérdéseket felvet. Támogatásra van tehát szükség, ami figyelembe veszi a női lét jellegzetességeit, pszichológiai támogatásra és minden egyéb támogatásra. Gyakran ez a betegség magának a, a nőiségnek a e, meglétét e, is megszünteti tehát hogy nem érzi magát az illető többé nőnek. A támogatásra a sebészi beavatkozás után is szükség van, és ez egy általános egészségügyi támogatás kell, hogy legyen, amelyet minden nő megkap, aki ezen a betegségen átesik, nem lehet senkit sem egyedül hagyni. A feleség szerepe, az anya szerepe rettentesen megnehezedik, hogyha valaki ezen a betegségen átesik. Tehát meg kell erősíteni a számokra nyújtott terápiát. Nem szeretném tovább húzni az időt, hiszen szakértők vannak itt, akiknek átadom a szót. Well, thanks to the rapporteur for... Megköszönöm az előadónak ezt az összefoglalót nagyon hasznos volt, és rögtön rá is térünk Alessandra Campitelli előadására. Ő pszichológus és nőket támogató szervezetekkel működik együtt. Tutti sono. Mindenkinek jó napot kívánok! Alessandra Capitelli vagyok, pszichológus vagyok, és olyan nőknek nyújtok támogatást, akik műtéten estek át, és plastikai beavatkozáson Ma a pszichológiai aspektusokra fogok kitérni ezzel a betegséggel kapcsolatban, és arra, hogy ez az ő hétköznapjaikat hogyan befolyásolja, a kapcsolatokat a családban, a gyermekekkel, és így tovább, mert ezek a kapcsolatok egészen megváltoznak, gyakorlatilag e-, ezek is a betegség áldozatává válnak. Nagyon rendszerszerű a rák megjelenése, megjelen a sejtekben, megjelenik a sejtekben, a lélekben, a kapcsolatokban, és gyakorlatilag az életnél is fontosabb lesz, és a tünetek lesznek ennek a külső megnyilvánulása. Hogyha egy nő megbetegszik, akkor válságba kerül a teljes identitása, az egész család válságba kerül, minden a betegség körül kezd forogni amikor a rákról beszélünk, akkor ennek gyakorlatilag nagyon drámai a e, konnotációja. Az emberek a lehető legnegatívabb, legszörnyűbb e, forgatókönyveket képzelik el. Tehát ez egy hatalmas trauma, ha valaki e, megtudja, hogy ebben a betegségben szenved, az egész életstílusa veszélyben forog, de a nagyon invazív terápiák elfogadása is rendkívül nehéz akkor is, hogyha a betegséget sikerül legyőzni. Hogyha merrákban szenved az illető, vagy pedig egyéb nemi szerveit érinti ez a rák, akkor nagyon komoly változás következik be a nő testében, de az életében is. Méghozzá olyan módon, hogy az identitását befolyásolja, a kapcsolatát a partnerével, a gyermekeivel, de az egész társadalommal fenntartott kapcsolatait befolyásolja. Az egész, tehát ezt az élményt fel kell neki dolgoznia. A pszichológiai beavatkozás pont ezt célozza, hogy az onkológiai kezelést fel tudja dolgozni, hogy a pszichológiai egyensúlyát is meg tudja őrizni, nem csak a, őrizni, nem csak a fizikai egyensúlyát. De sajnos nagyon ö, kevés a lehetőség az ilyenfajta pszichológiai támogatásra. Vagy pedig, ha elérhető az ilyen terápia, akkor túlságosan ö, rigid módon ö, biztosítják ezt, nem veszik figyelembe a betegek igényeit előfordul, hogy nem hívják fel a figyelmüket arra, hogy van lehetőség pszichológiai támogatást kérni. Az is előfordul, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy mennyire sürgős egy ilyen segítségnyújtás, vagy esetleg pénzügyileg nem tudják megengedni maguknak ezt a fajta szolgáltatást. És ez aztán csak ront az állapotukon. Több kutatást is végeztek, az elmúlt években, és ezek mind-mind megerősítették azt, hogy a betegeket nem tájékoztatták eléggé az állapotukról ahhoz, hogy döntést hozzanak, hogy el tudják dönteni, hogy a javasolt terápiákat elfogadják-e vagy sem. És akkor is, hogyha a pszichológus jelen van, a betegeket nem, tá- nem tájékoztatják erről. A legkiszolgáltatottabbak esetében ez a legrosszabb következményekkel jár. Tehát aki nem magasan iskolázott, anyagilag nehéz helyzetben van, és nem tájékoztatják arról, hogy elérhető a pszichológus, nem fogja tudni ezt igénybe venni. A merákra visszatérve évente körülbelül 500 ezer új esetet diagnosztizálnak az EU-ban. És itt nem csak a fizikai betegségre kell gondolni, hanem a pszichológiai nehézségekre is, illetve hát mindennek a pszichológiai hatására a nőre nézve. Nagyon komoly következményei vannak ennek. Tehát tegyük fel a kérdést, hogy egy nő esetén milyen következményekkel jár a merák diagnosztizálása, ugye, vagy sebészeti beavatkozást hajtanak végre, a melleválasztás, a petefiszkek eltávolítása, és így tovább, a saját integritása kérdőjeleződik meg. A nőiség élménye kérdőjeleződik meg és a testről alkotott kép, az önbecsülés elkezd degradálódni. Az ilyenfajta beavatkozások esetén nagyon sok nő számol be arról is, hogy a kapcsolataiban is nehézségei vannak, illetve hogy nem ura többet a testének, nem tud intim kapcsolatba kerülni, akár a partnerével, és 33 nővel végeztek felmérést előre haladott stádiumban lévő betegekről van szó. Az első csoportban tartozóaknál 45%, százalék, a második csoportba tartozóknál pedig az első csoportba tartozóknál pedig 37% volt érintett, tehát ennyien ennyieknél alakult ki súlyosabb pszichológia, pszichológiai tünet. Tehát akik az első szakaszban voltak, 36%-ban már szenvedtek hangulatingadozástól, 9%-ban súlyos depressziótól, 27%-ban enyhe depressziótól és 8%-ban feszültségtől aki pedig előre haladott stádiumban volt, 31%-ban szenvedett um, hangulatváltozástól, 6%-ban súlyos depressziótól, 24%-ban enyhe depressziótól és 6%-ban um, aggódtak. És nagyon fontos, hogy folyamatosan, következetesen kövessék a nőket az ellátás biztosítása során. A támogatással kapcsolatban a családtagok is kaphatnak támogatást, de kiderül, hogy aki aki megkapja a támogatást, ott azok körében csökken a depresszió előfordulása de egyébként nem csak a legsúlyosabb betegeknek kell nyújtani ezt a fajta pszichológiai támogatást, hanem a családnak is, a gyermekeknek is, tehát a párnak is, és a gyermekeknek is. Nagyon sok kutatásban felhívták arra a figyelmet, hogy a túlzott aggodalom, a depresszió jelenléte az anyában, az a gyermekekben is jelentkezik. Tehát, hogyha az anyát nem tájékoztatják megfelelően, túl sok a bizonytalanság, akkor az aggodalmak a gyerekekben is megjelenhetnek. Hogyha az onkológiai kezelés miatt az anyát még a családból is kiemeli, kórházba kerül, akkor még nagyobb ez a feszültség, még nagyobbak ezek az aggodalmak. Nem értik, hogy a, a gyerekek, hogy az édesanyjukkal mi történik tehát a betegek számára és a családtagok számára is nagyon nehéz a kezelést megélni, és mind a, mindannyian pszichológiai támogatásra szorulnak, szakértők kell, hogy nyújtsák ezt a támogatást. Leginkább azon családoknál, amelyek megélik a rákos megbetegedés drámáját, előfordulhatnak kommunikációs problémák is és előfordulhat, hogy egyfajta konfliktus helyzet alakul ki, túlzottan a védeni szeretnék a családtagot, és a fizikai problémára figyelnek oda, de közben a kommunikáció, a fenntartott kapcsolatok sérülnek. E tekintetben nagyon fontos, hogy, a hogy hatékony és hatásos pszichológiai támogatást kapjanak az érintettek a, fontos, hogy a kórházakban az orvosokat, a nővéreket kiképezzék. Tehát itt nem csak a pszichológusokról van szó, hanem az egészségügyben dolgozó személyzet képzéséről, hogy ők is tudják támogatni a betegeket, akár informálisan, még a diagnosztikai szakaszban, és később is. A pszichológusok jelenléte a kórházakban, a rákbetegek csoportjaiban, és így tovább szintén nagyon fontos pszichológiai konzultációt kell tehát biztosítani a betegek igényeinek megfelelően, nem csak kifejezetten a beteg kérésére, hogyha mondjuk a beteg tisztában van azzal, hogy kaphat pszichológiai támogatást, hanem automatikusan jelen kell, hogy legyen ez a szolgáltatás. Az ellenálló képességet kell, hogy erősítsük, ami ugye azt jelenti, hogy a személy vagy érintettek egy csoportja képes pozitívan, reaktívan fellépni az eseményekkel szemben. Tehát nem hagyni, hogy a diagnózis hatására mindent feladjon, hanem támogatni az ellenálló képességében, hogy végigcsinálja a kezelést a családtagjai támogatásával. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy betekintést nyújtott számos olyan problémába, amelyel szembesülnek a nők, különösen a méhnyakrák, rákban szenvedő nőket. Most pedig Bendigernek adnám meg a szót, az Európai Rákligák Szövetségének igazgatója. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást. Esetleg betöltenék a prezentációmat? Az Európai Rákligák Szövetségétől jöttem, egy európai elnyőszervezet vagyunk. A nemzeti szervezeteket tömörítjük, tehát például Francia ország esetében La Ligue, lenne a megfelelő szervezet. Itt olyan szervezetekről van, jó, van szó, amelyek nagy tiszteletnek örvendenek, és a működtetésük az európai állampolgároknak köszönhető. Ha arra gondolunk, hogy körülbelül 50 millió vagy 100 millió euróban részesülnek. Ez egy nagyon nagy összeg, a figyelembe vesszük, hogy állampolgárok adományaiból tevődik ez össze a rákszövetségek nem tudom, hogy így működik-e, vagy egy más gombot nyomok esetleg. A szervezetek a megelőzéstől a kutatásig minden területtel foglalkoznak, beleértve a kezelést is, a palliatív kezeléseket is, ahogy az előttem szóló is ezeket elmondta, tehát a diagnózis felállítását követő kezelést, illetve a közvélemény tájékoztatását is ide értjük. Minden fajta fajtával foglalkozunk, tehát a nőket, kifejezetten nőket érintő rákos megbetegedésekkel is Országos szinten a megelőzés az egyik fő célunk, de másokkal is együttműködünk, amikor egyéb területekkel foglalkozunk. Sokat beszélünk a mellrákról, hiszen a nőket ez sújtja leginkább, éppen ezért Sajnálatos, hogy a Ropedánától érkezett meghívott kollega nem tudott ma eljönni, mert ő nagyon sok mindent eh, tudott volna elmondani önöknek, és sokkal jobban tudná tájékoztatni önöket, mint én a nőket eh, érintő rákfajtákról. Az én szervezetem 1980-ban jött létre, tehát majdnem 40 éves múltra tekintünk vissza. Azért jött létre, mert a különböző rák ligák szerettek volna egy platformot az információ megosztása céljából, ez pedig nem lehetséges, hogyha az ember csak nemzeti szinten tevékenykedik, tehát így jött létre az ECL szervezet. A titkárságunk székhelye Brüsszel, és ezért ilyen szoros az együttműködésünk az Európai Parlamenttel és a bizottsággal. Kihasználjuk a székhelyünkből adódó előnyöket. Amire különösen büszkék vagyunk, az az, hogy számos képviselő létrehozta a képviselők a rák elleni kezdeményezést. Erről a csoportról az interneten találnak további információt. Tehát ezen a honlapon a láthatják azt, hogy tíz éve jött létre ez a kezdeményezés. Alois Peterle, szlovén képviselő, Szlovénia korábbi miniszterelnöke, aki alapítója is ennek a csoportnak, és nagyon szoros vele az együttműködésünk, valamint más képviselőkkel is. Tehát amikor egy európai parlamenti képviselő szeretne felvetni itt a parlamentben egy kérdést, akkor a titkársági munkával mi látjuk el. Itt láthatnak egy térképet a jelenlétünkről. Európa számunkra nem csak a 28-akból, vagy hamarosan 27-ekből álló Európa, hanem a szélesebb kontextusban vett Európa. Röviden az ICR-ről már tájékoztattam önöket. A ligánk körülbelül 6000 alkalmazottal működik, és körülbelül fél millió önkéntessel, akik támogatnak bennünket. Említettem, hogy egy platformként működünk, ahol meg lehet osztani a bevált gyakorlatokat, és meg lehet vizsgálni, hogy egy adott országban alkalmazott fellépés máshol is végrehajtható-e. Néhány statisztikát említenék, nem tudom, hogy láthatóak-e az adatok, ami az előfordulást és eh, az elhalálozási arányt illeti látható, hogy 28%-kal a, rák, a mellrák eh, a leggyakoribb, majd a végbérrák, a tüdőrák, eh, a méhrák, és egyéb rákfajták, mint a bőrrák, 40%-os előfordulási arányt mutatnak a májrák és egyéb daganatos megbetegedések. A rák, mint olyan, hallhattuk, hogy 1,3 millió halálesetért felelős 2015-ben, tehát a szív- és érrendszeri megbetegedések a fő elhalálozási ok, a második pedig a rák. A nők körében 570 ezer haláleset következett be, a férfiak esetében több a haláleset, de most nem a férfiakról van szó. Magyarország és Dánia esetében tapasztaltuk a legmagasabb elhalálozási arányt, ott minden százezer lakosra kb. 250 haláleset tehető. Szeretnék most néhány szót szólni az európai irák ellenes fellépésről. Mi történt európai szinten a rák ellenőrzése, illetve a jelenlegi fellépés terén. 30 évvel ezelőtt jött létre az Európa Rák elleni program. Az első fellépés 1987 és 89 között zajlott, és ezt megújították 1990 és 94 között. Láthatják, hogy voltak konkrét fellépések a női daganatos megbetegedések ellen. A méhnyakrákkal kapcsolatos információt tartalmaz ez a brosőr, a megelőzésre helyezve a hangsúlyt. Fontos információt nyújtani arról, hogy hogyan előzhető meg a rák. A mellrákról készült egy híres jelentés olasz kollégánk részéről, Umberto Veronesi, egy nagyon ismert eh, olasz kolléga. Ő volt az, aki az első és a második eh, európai cselekvési terv eh, kidolgozásában is nagy szerepet vállalt. Mi történt a közelmúltban, és amikor azt mondom, hogy közelmúlt 2011 óta eltelt időszakra gondolok, az Európai Bizottság úgy döntött, hogy itt az ideje, hogy ennél többet is tegyünk a rák terén, hiszen semmi sem történt az előző program óta, amely 1994-ben járt le. 2009-ben volt egy nagyon jelentős találkozó itt Brüsszelben, ahol az a döntés született, hogy további cselekvésre van szükség folyt az eszmecsere, és ebből egy közös fellépés kerekedett ki az európai partnerségi fellépés a rák ellen, és egy közös fellépés általában egy projekt, amelyet az Európai Bizottság finanszíroz. Általában a közös fellépéseket a tagállamok irányítják. Ez rendkívül fontos, mert a tagállamoknak megadjuk azt a lehetőséget, azt a feladatot, hogy a rák ellenőrzése terén lépéseket tegyenek. A 2014 és 11 és 14 közti fellépés során az Európai Rák Ligák folytatták az egészség előmozdítása, valamint a rák megelőzés terén a munkát, és 2011-ben szerveztünk különböző flashmobokat Európa szerte. Itt látható például egy kép, nyilván felismerik, itt Brüsszelről van szó, és tánc a rák megelőzés érdekében volt a cím ennek a rendezvénynek. Együttműködtünk a Nők Egészségének Európai Intézetével is, az Európai Parlamentben is tartottunk egy ülést, amelynek témája az volt, hogy hogyan tartóztassuk fel a rákot. Amikor lejárt véget ért ez a, ez a fellépés 2014-ben, az Európai Bizottság úgy döntött, hogy folytassa ezt a fellépést egy újabb közös cselekvéssel, amely 2014-től 17-ig tartott, ennek Cancer Control volt a címe. Ez egy átfogó fellépést, iránymutatást kívánt nyújtani, és erről további információt találnak az interneten. Ez egyfajta kézikönyv, amely tagállami szinten készült, információt nyújt arról, hogy mit kellene tartalmazni egy nemzeti programnak, a kutatásnak, mire kell kiterjednie. Ez tehát egy közös fellépés volt, amely idén februárban ért véget, és ebben mi is komoly szerepet vállaltunk. Több eh, szakpolitikai dokumentum is készült ezen időszakban, és most eh, csak az ajánlásokra szeretnék kitérni a női eh, rák formákat illetően. Ezek az ajánlások főleg a nőkre vonatkoztak, arról, hogy milyen szűrés, milyen szűrési radiológiai terápiák lehetségesek, rövidebb kezelések, egy másik ajánlás arra vonatkozott, hogy ösztönözzük a méhnyakrák szűrésben való részvételt a migráns, a bevándorló nők körében. Hallottuk, hogy ez egy fontos probléma a különböző országokban, és egy másik ajánlás, amelyet megfogalmaztunk ebben a közös fellépésben, az az, hogy navigációs programokat hozzunk létre, hogy a nőknek biztosítsuk a rák szűréshez való hozzáférést. Ez kapcsolódik ahhoz, amit a kollégám is mondott. És ezen kívül támogatást nyújtunk hogy informális segítséget nyújtsanak a családtagoknak, hiszen gyakran a nők azok, akik a családtagjaikat ápolják, gondoskodnak róluk, de mi történik akkor, ha ők maguk is megbetegednek, továbbra is ők gondozzák a családtagokat anyaként, feleségként, mi történik ilyenkor, több támogatásra van szükségük. Látható a méhnyakrák szűrés terén még mindig sok a tennivaló, és beszélek majd egy másik közös fellépésről is, valamint a, a mellrák szűrésről. Szeretnék a továbbiakban szeretném felhívni a figyelmet a rák ellenes európai kódexre. Ez egy program keretében született, és 2014-ben lett felülvizsgálva. Az itt tartalmazott üzenetek az általános közvéleménynek szólnak, támogatást szeretnének nyújtani, tanácsot arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet rákot megelőzni. Bizonyítás alapú tanácsokról van itt szó, a WHO dolgozta ezeket ki 30 évvel ezelőtt, és 2014-ben vizsgálták felül ezeket, és az Európai Bizottság támogatásával, finanszírozásával került erre sor. Itt tehát olyan cselekvésekre összpontosítunk, amelyet egyéni szinten meg lehet tenni a rák megelőzés érdekében. A megszövegezés is felhasználóbarát és közérthető mindenki számára. Például láthatják, ne dohányozzon, ne használjon semmiféle fajta dohányt, legyen az otthona is füstmentes, mozogjon sokat, keves rövid ideig üljön, ami a mi esetünkben sajnos nem így van, hiszen az Európai Parlamentben órák hosszat ülünk, ezért arra kell ösztönözni mindenkit, hogy sokat gyalogoljon, sétáljon, egészségesen táplálkozzon, sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztva, a nagy kalóriatartalmú ételek fogyasztását korlátozza, és ha valaki fogyaszt alkoholt, akkor ezt korlátozottan tegye, de ha nem iszik az ember alkoholt, az a legjobb a rák megelőzése szempontjából főleg gyermekek érdekében érdemes elkerülni a napot, kerülni kell a szolárium használatát, a, radiá- a sugárzásnak való kitettséget is, és különösen ami a nőkre vonatkozik, az az, hogy a szoptatás az anyarák most megbetegedésének kockázatát csökkenti, a hormon pótló terápiák növelik bizonyos rákfajták kockázatát, éppen ezért korlátozni kell az ilyen fajta terápiák használatát. Biztosítani kell azt is, hogy a gyermekek az oltási programokban vegyenek részt, hepatitis B ellen az újszülöttek esetében, vagy a humán papillomavírus esetében, részt kellene venni szervezett rákszűrő programokban, férfiak és nők esetében is, mellrák és a méhnyakrák az, ami leginkább fontos itt a nők szempontjából. Szeretnék most visszatérni azon üzenethez, tanácshoz, amely a szolárium használtanak elkerülése vonatkozik. Főleg a fiatal és a középkorú nők azok, akik élnek ezzel a lehetőséggel, de tavaly az Európai Bizottság készített egy jelentést, amelyet közzétett arról, hogy az ultraibolya sugárzás milyen hatással van az egészségre, főleg amikor ezt kozmetikai célból alkalmazzák, tehát itt nem az egészségügyi célú felhasználásról van szó. A fő következtetés ennek a jelentésnek az volt, hogy bármilyen fajta ultraibolya sugárzás, beleértve a szolárium által kibocsátott sugárzást rákkeltő, és ez nem csak előidézi, hanem fokozza is a rákeltő hatást. Bőr rákot okozhat bármely életkorban, és a szolárium használatának kedvező hatása, mint például a D-vitamin keltése, általában kisebb, mint annak a káros hatása, hiszen gyakran azt halljuk, hogy az embernek szüksége van D-vitaminra, de bizonyítékok arról tanúskodnak, hogy egyértelműen az előnyös hatások nem olyan nagyok, mint amilyennek azt állítják. Számos egyéb alternatív forrása van a D-vitamin a D-vitaminnak, és az ultrabolya sugárzás esetében nincs egy biztonságos határ sem. Hogyha megnézzük a szoláriumokat, az ember napozik például. Gyakran halljuk azt a rádión keresztül, hogy az útra, hogy a sugárzás értéke milyen magas, és éppen ezért el kellene tenni a közvetlen napot. Az ember miért megy ilyenkor a szoláriumba, hiszen az ottani hatás ugyanilyen káros. Különböző fellépések léteznek Európa szerte. A Közös Kutatóközpont egy európai biztonság által működtetett központ Milánóban, és létrehozott egy kezdeményezést a mellrák ellen néhány évvel ezelőtt. Most pedig átfutnék Keremben prezentációján, hiszen ő mondott volna többet ezzel kapcsolatban, de nem szeretnék most nagyon belemenni a részletekbe. Next year, called the Joint Action on Vaccinations. It's not part Jövőre kezdődik um, egy közös fellépés a, az oltással kapcsolatban, minden fajta oltásra kiterjed ez és együtt fogunk működni a francia egészségügyi minisztériummal a fenntarthatóság céljából, és az Európai Rákellenes Kódex kitért ugye az újszülöttek hepatitis B elleni beoltására, valamint a HPV vírus elleni beoltásra, és ennek különös figyelmet szentelünk. Említettem röviden az oltással szembeni rezisztenciát, nem tudom, hogy tisztában vannak ezzel, de több országban a HPV oltás mértéke jelentősen csökkent, ugyanis a média gyakran tájékoztatott arról, illetve több híresztelés szólt arról, hogy oltás esetében autizmus vagy egyéb egészségügyi problémák jelentkezhetnek. Ennek következtében a lakosság egy része arra a következtetése jutott, hogy eltekinteni a HPV oltástól. Ez egyik fő oka annak, hogy miért kezdeményeztük 2018-tól ezt a közös fellépést. Említettem a honlapot, az Európai Parlamenti Képviselők a rák elleni kezdeményezést, amely különböző célokat fogalmazott meg. A lehető legtöbb parlamenti képviselővel működünk együtt, ha egy képviselő hozzánk fordul egy rákkal kapcsolatos rendezvény megtartása céljából, és különböző mm, politikai dokumentumokat dolgozunk ki amit nagyon szívesen teszünk. Köszönöm szépen a figyelmüket, és azt mondták, hogy akkor folytassam rögtön Keremben prezentációjával. PDCE. Kerenben a vezetőhelyettese a Donna szervezetnek, az Európa Donna szervezetnek, ez egy olyan szervezet, ami kifejezetten a melrákban megbetegedettek támogatásával foglalkozik, 47 tagállammal rendelkezik ez a szervezet, és minden egyes EU tagállam tagja ennek a szervezetnek. A célja a szervezetnek ugyanaz már 22 éve, ami nem más, mint az, hogy azt biztosítsák, hogy minden európai hozzáfér a pontos információhoz, a minőségi szűréshez, diagnózishoz és kezeléshez. Hadd mondjak néhány adatot a mellrákról. Az előfordulás aránya már többször elhangzott, ez a rákforma, amely leginkább érinti az európai nőket. 2012-ben úgy beszélik, hogy 494 ezer nő betegedett meg már rákban, és ebből az EU-ban 361.600-an. 8-ból egy nő az EU 28 tagállamában 85 éves kora előtt mellrákban megbetegszik, 20%-a a megbetegedéseknek az 50 éven aluliaknál történik, és 37%-uk pedig 50-64 év között, a többi pedig a 64 éves kor után. Ami a halálozási arányt, a túlélési arányt illeti, ez az a rákforma, amely legnagyobb halálozási arányjal bír, világszinten, világszinten és Európában is. 2012-ben 142.980 nő halt meg ebben a rákban, és az E28-ban ebből 91 ezeren haltak meg. Az 5 éves viszonylagos túlélési arány 80 százalék volt, vagyis aki megkapta a merák diagnózisát 80%-ban még életben volt 5 év után, tehát feltéve, hogyha megfelelő kezelést megkapta a diagnózis után. Mit akar az Európa Donna szervezet? A lehető legjobb szűrést és kezelést a nők számára, pontos, friss információkkal szeretnének szolgálni, illetve szeretnék elmondani azt, hogy hol lehet a legjobb kezelést megkapni. És a szolgált juttatásokat a Nemzeti Egészségügyi Szolgálatnak kell megadnia. Milyen akadályai vannak az optimális szolgáltatásnak? Az Európai Unióban különbözőek a tagállamok, különbözőek az egészségügyi rendszerek. A kezeléshez, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés kapcsán nagy a különbség régiónként és országonként is és különbözőek a standardok is, vannak bizonyos specializált merák szolgatási előírások, de ez nem mindenhol így van, és mi van azokkal a, az egészségügyi központokkal, amiket például bezártak. Az, Europe, az Európa Dona szerepe az az, hogy mások érdekében el lehessen érni az őket megillítő szolgáltatásokat, a minőségi standardokat, a politikai öm, döntések fejlesztése által megpróbálják a döntéshozókat befolyásolni lobbizással, tehát nemzeti szinten és európai szinten így járnak el. Nagyon sok érintettet dolgoznak együtt, itt láthatjuk azt, hogy kikkel dolgoznak együtt, ezek mind rövidítések, ezeket nem fogom mind felsorolni, de például eh, az EORTC, ez eh, a Rákutatási Központ, eh, különböző európai intézményekkel, központokkal, különböző képzési intézményekkel, az Európai Parlamenttel is együttműködnek, nagyon jól láthatóak itt is az Európai Parlamentben, a merrák ellenes napon is. Az Európai Parlamenttel és a bizottsággal együtt mi is történt. 2001-2002-ben voltak találkozók a szakértőkkel, 2003-ban segítettek a szűréssel kapcsolatos tanácsi ajánlások megfogalmazásában. Az EU parlament merrákkal foglalkozó állásrólásában is részt vettek. 2006-ban született meg a második parlamenti állásrólás a merrákról, ugyanebben az évben pedig megelkezett az eurimatatások negyedik változata. 2010-ben pedig az EU akreditációval foglalkoztak az SBU-k esetében ne, nem tudom, mondja az előadó, hogy mi az SBU rövidítés. Ezen kívül az Európai Unió kutató központjával is működtek, 2015-ben pedig megszületett a második írásos nyilatkozat erről, és 2017-18 folyamán pedig ezen jelentés végrehajtása zajlik. A fő prioritás a végrehajtás. A szűrés, az EU mammográfiai szűrési iránymutatások eh, alapján történik. Vannak eh, specialista merrák egységek, amelyekről szólnak az EU iránymutatásokban is itt látható a dokumentum szerzői, az Európai Unió a merrák ellen. Itt láthatóak azok a képviselők, akik harcba szálltak és aláírták a nyilatkozatot. 2010-ben, 2005-ben a merrákról írásos nyilatkozatok is születtek, annak érdekében, hogy minél előkelőbb helyet kapjon az Európai Unió egészségügyi programjában a mellrák kérdése, mammográfiai szűrések, illetve a mellrákkal foglalkozó speciális limit létrehozása 2006-ig, ezen kívül az EU iránymutatások frissítése, illetve az áttétes mellrákkal foglalkozó irányítások tartoznak ide. Ez a negyedik változata már az EU iránymutatásnak 2006-ból, a legjobb gyakorlatot, a standardokat, illetve az elfogadatlan és mérhető eredményeket támogatják, politikai döntéshozatalra, illetve támogatással foglalkoznak. Ez egy rövid iránymutatás. Hogyha megnézzük az Európai Bizottság szintjén a hivatalos iránymutatást, akkor nagyon zavaró, ez több száz oldal, és az Európa Donna, és ez tényleg óriási munka. Egy kis rövid összefoglalót adtak erről. Ez az európai iránymutatások rövid változata, ez érthető a laikusok, a közvélemény számára is. Térjünk vissza az Európai Bizottság merekkal foglalkozó kezdeményezésére. Erre azért van szükség, mert óriási különbségek vannak a merák előfordulása, halálozási aránya, túlélési esélyei között a tagállamonként. A cél az az, hogy egy harmonizált eh, merák elrátás jön létre Európában azáltal, hogy minőségbiztosítási rendszert nyújtanak a merek eh, szolgáltatások tekintetében, és eh, nagyon fontos az, hogy magas szintű, eredmény alapú ideutatások legyenek. Az érintett szervezetek az ACIBC-ben, és ezt az Európai Bizottság közös kutatási központja koordinálja Milánóban. 70 szakértő vesz ebben részt. Itt vannak szakértők, illetve betegtámogató szervezetek is, és két munkacsoportjuk van. Van egy, amely az iránymutatás fejlesztésével foglalkozik, a másik pedig a minőségbiztosítással. 35 ország vesz ebben részt, EU 28 plusz uh, Izland, Fajra, Montenegro, Norvégia, Szerbia, uh, Svájc és Törökország. Azt is lehet mondani, hogy óriásiak az elvárások, hiszen a cél az az, hogy legyen egy új web alapú EU merrák iránymutatás, amit állandóan frissítenek, és ez mindig egy kihívás ennyi résztvevővel, a teljes szolgáltatási spektrumra vonatkozólag szeretnének minőségi standardokat, beleértve a monitorozást is. Egyetem információra van szükség, hogy milyen fajta eh, ellátás várható, jobb eredményeket szeretnének, és 2019-re szeretnék lezárni ez nagyon kérdéses, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok érintett félel kell együttműködni bizottsági szinten, és az nem mindig egyszerű, és ami legfontosabb, ezt szeretnének kérni, ez a végrehajtás Európában. Az Európa Donna erősség az az, hogy egyetemű céljuk van, ez egy európai támogató szervezet, kiterjedt hálózattal, nemzeti szinten, ezeket kell koordinálni, és amikor koordinációról van szó, akkor gondolni kell arra, hogy itt óriási hatása lett ennek az európai intézményekre, illetve a nemzeti egészségügyi szolgálatokra. Azt akarják biztosítani, hogy fenntartsák a rendületet, állandóan meg legyen ez az elkötelezettség, az Európai Parlamenttel, a nemzeti szakértőkkel is együttműködnek. És köszönjük, hogy önök is együttműködnek az Európa Donnával, és nemzeti szinten mi is nagyon szoros együttműködünk velük. És még egy dolgot hadd mondjak el, Karen szívesen megválaszolja a kérdéseiket, hallgat bennünket, fel tudom őt hívni. Thank you, Wendy. Um, well, we, we... Köszönöm szépen. Vendi, körülbelül 15 percünk maradt kérdésekre és megjegyzésekre, úgyhogy ha valaki szeretne kérdéseket feltenni, akkor itt a lehetőség. Anyone at all like to say anything? Van valaki, akinek kérdése van, esetleg észrevétele? Tessék, elnézést kérek, hogy késtem, mondja Julie Ward, nagyon fontos ez a téma. A családomban is, a családom is érintett, a lánytestvérem eh, szenvedett rákban, de meggyógyult. Nem tudom, hogy ez a tanulmány mennyire beszélt a megelőzésről, tehát hogy a lehetséges okokról és a megelőzésről, vagy csak és kizárólag a szűrősre terjedt ki. Mert olyan sok dolgot nem ismerünk egy ilyen jellegű betegségnek az okairól, és arról, hogy hogyan lehet csökkenteni a, a betegség esélyét. Tehát nem csak a szűrésről van szó, hanem a környezeti tényezőkről, hogyan tudunk javítani a, hogyan tudjuk javítani a munkahelyeket, a környezetet, vagy akár más dolgokat is, amelyek esetleg hozzájárulhatnak a betegség kialakulásához. A közös kutatási központról beszél. Nem, elkéstem, hogyha nem értettem pontosan, akkor elnézést kérek, lehet, hogy nem követtem, nem tudtam mindent követni. Amit meghallgattam, az az előadás, az a szűrővizsgálatokról beszélt inkább, és a kérdésem az azt célozta, hogy a betegség okait, illetve a kialakulásához hozzájáruló tényezőket vizsgálták, vizsgálják-e európai szinten. Most, um, amit nem hallott, az Európai Rákellenes Program, amely 30 évvel ezelőtt indult be, most már több közös fellépést is tartalmaz. És ezek közül az egyik, amelyet az Európai Bizottság finanszírozott, az Európai Rákellenes Kódex frissítése, és ez itt konkrétan a megelőzésről, megelőzésről szól, tehát hogyan előzhető meg a rák. Hogyha visszaugornánk a diákra, hogyha kérhetem a megelőzésről szóló diákra, és ugye Ön említette a támogató szolgáltatásokat is, azt hiszem nem hallotta a kollégám előadását, aki a támogató szolgáltatásokról beszél, de én el tudom mondani, hogy az Európai Rákellenes Liga, az ECL foglalkozik ezzel, tehát a betegtámogató csoportokkal, mert tudjuk, hogy nem eh, hangsúlyozhatjuk csak a megelőzést, a kezelést, hanem támogatni kell a túlélőket, mit mi történik akkor, hogyha valaki diagnosztizálnak? Mi történik ezután? Támogatni kell tehát a az érintetteket, hogy az önbecsül, ez mindez befolyásolja az ember önbecsülését, a családi kapcsolatait, a párkapcsolatát, a saját magáról alkotott képét, és így tovább. Tehát rengeteg szempont felmerül itt. Az Európai Rákellenes Liga a saját nemzeti tagjaival betegek, a betegeknek támogató szolgáltatásokat nyújt. Mi az európai szinten dolgozunk, információt nyújtunk tehát európai szinten, és az azt jelenti, hogy együttműködünk az Európai Parlamenttel is. Például a támogató szolgáltatások témájában részt vettünk a korábbi közös fellépésben is, meg a mostani fellépésben is. Ez a slide ez a dia az ajánlásainkról szól, tehát ugye azt ajánljuk, hogy a betegeket tájékoztassák, illetve hogy az érintett nőket is, hogy a szűrővizsgálatokhoz hozzáférjenek, de a családtagokat, a, az ellátó családtagokat, a bevándorló nőket, és így tovább szintén tájékoztatni kell, és több figyelmet kell fordítani arra, hogy támogatást nyújtsunk a betegeknek. Köszönöm szépen. Um, ďakujem veľmi pekne za príspevky, ktoré boli zaujímavé. Nagyon érdekesnek tartott, tartom az elhangzott e, prezentációkat. Az a rész is e, különösen érdekelt. Itt vagyok, amelyben azt mondta, hogy e, a jövőben egy kampányt szeretnének elindítani, amelynek során szeretnék eloszlatni az oltással kapcsolatos kétségeket, hiszen több országban azt tapasztaljuk, hogy egyfajta oltás ellenes kampány folyik. Ezzel kapcsolatban azt szeretném tudni, hogy tapasztalta-e, hogy a nők megtagadják a mamográfiát. Szlovákiában szintén, hazámban szintén van egy ilyen kampány, amelynek során a nők megtagadják a mamográfiában való részvételt. Amikor ezzel szemben akartam kampányolni, azzal vádoltak, hogy gyakorlatilag rákot akarok okozni nekik, pusztán azért, mert javasoltam a mamográfiát. Nálunk a nők 25%-a, akik részt vesznek egy, azok, akik részt vesznek egy korai diagnózison, és ezért szerettem volna feltenni ezt a kérdést. Ugyanis amikor oltásokról beszélünk, a mamográfia terén is végrehajtanak-e felvilágosító kampányt? Köszönöm. I'm not, I'm not familiar with the situation in Slovakia. Nem, nem ismerem a szlovák helyzetet. És persze nagyon szívesen beszélek önnel, akár négy szem közt is arról, hogy a szlovák partnerünket, partnerszervezetünket hogyan tudnánk ebbe bevonni. Szerintem ők sokkal tájékozottabbak, mint én. Tehát ha jól értettem, akkor az volt a kérdése, hogy hogyan foglalkozunk ezzel a kérdéssel úgy, hogy a mammográfiáról is elgondolkodunk, tehát hogy hezitálnak az érintettek. Én amikor erről beszéltem, akkor például az oltással kapcsolatos bizonytalanságra gondoltam. De most, hogy hallottuk az önök által, ön által említett agályokat, Szlovákiában szerintem meg tudjuk nézni, meg tudjuk vizsgálni, hogy mi a problémát. Tudja esetleg, hogy mik lehetnek ennek az okai, hogy a, a nők hezitálnak? Tehát ugye, hogy a sugárzásnak vannak kitéve, emiatt vonakodnak a vizsgálatnak alávetni magukat. Hát igen, vannak olyan emberek, akik megkeresnek bennünket ezzel a kérdéssel. Megkérdezik, hogy tényleg biztonságos a mammográfia, mert az ember a sugárzásnak teszi ki magát a vizsgálattal. Hát igen, mindig azt válaszoljuk, hogy az beszéljen az onkológusával, milyen esélye van a betegség előfordulásának egy bizonyos életkor után, mondjuk ha a családban már előfordult rákbetegség, és így tovább, akkor ajánlatos lehet, de nagyon sok tényezőt kell figyelembe venni. Ha jól értem azonban, amit ön mond, mond itt a, a nők körében, ahol ajánlott lenne a mammográfia, pontosan itt merül fel a, a bizonytalanság, a vanakadás. Meg kell vizsgálni mindig az adott országban a helyzetet. Előfordul, hogy a média szerepe is előfordul, a média szerepe is itt felvethető, nem tudom. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mások nem kívánnak szólni. Én talán uh, Kampiteli asszonyjal kezdeném a válaszadás lehetőségét. Parancsoljon. Quello che eh, appare chiaro è che comunque va... Ami világosnak tűnik számomra, az az, hogy a diagnózistól a kezelés teljes folyamatán át támogatást kell nyújtani. Tehát független attól, hogy milyen kezelés milyen beavatkozást kap az érintett. Aztán pedig, ami a hezitálást jelenti, vagy bizonytalanságot, hogy ö, alávessék-e magukat az érintettek a mamográfiának, hát a pszichológusi szemmel nézve ez úgy tűnik, mintha valaki igyekezne elkerülni ezt a vizsgálatot azért, hogy ne is tudja, hogyha esetlegesen ilyen betegsége van, mert tudni sem szeretne róla. Tudjuk, hogy például a genetikai kockázat jelen van, tehát ez alapján be lehet azonosítani azt a társadalmi réteget, ahol nagyobb a kockázat, és ott érdemes a szülővizsgálatot lefolytatni. Tehát a kockázatnak kitettek körében érdemes a szülővizsgálatot elvégezni. Az orvosi és diagnosztikai oldalról azonban szükséges a támogatás, a pszichológiai támogatás is, hogy tájékoztassuk a hölgyeket, hogy milyen előnyei vannak az előzetes szűrővizsgálatnak. <clears throat> Allora, io volevo solo aggiungere una, un quadro conclusivo. Én, mondja Ajuto asszony, csak összefoglalásként szeretnék néhány szót szólni. Volt egy-két kolléga, aki később érkezett, és az én bevezetőmet nem hallotta. Én röviden összefoglaltam, hogy miről szól majd a jelentés. A meghallgatás előtt is volt olyan kolléga, aki kérdésekkel fordult hozzám a lehetséges gyógymódokról, és így tovább. Nem tudunk, és távol is áll tőlünk egy olyan dokumentum elkészítése, ahol az onkológiai um, kezelésekről írnánk. Itt nem erről van szó. Ebben a dokumentumban olyan kérdéseket vetünk fel, amelyek um, a nőket érintik, tehát most nem a vakcina mellett vagy ellenfoglalunk foglalunk állást. Tehát ne veszítsük el szem elől a fő célkitűzést amivel elkezdtük a munkát. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy a nőket végigkísérjék, a kezelés teljes során, és hogy mennyi aspektusa van ennek. Tehát abban a pillanatban, amikor valakinél diagnosztizálják a betegséget, majd kezelik, és a kezelés utáni szakaszban is fontos a segítségnyújtás. Tehát a teljes 360 fokban kell nyújtani a segítséget, hogy szembe tudjon nézni a betegséggel minden szempontból. Először is itt felmerül a beteg szabad választása, az egészségügyi rendszertől kapott tájékoztatás és a segítségnyújtás. Ez a célkitűzés, amit szeretnék elérni, tehát hogy valamennyi nő segítséget kapjon, hogy valamennyi nő hozzáférhessen a szűrővizsgálatokhoz, és hogy valamennyi nő pszichológiai támogatást kapjon ott, ahol szerencsésen nagy a túlélők száma, de hiányzik ez a pszichológiai támogatás. Úgy tekintenek erre, mint valami, hát nem túl szükséges dologra, de ilyen mellékesen nyújtható, pedig nem ez az igazság, nagyon nagy szükség lenne a pszichológiai támogatásra. A módosító indítványoknál azt szeretném, hogyha nem vesztenénk szem elől a fő célkitűzést. Nem mi vagyunk egyébként sem ennek a témának a felelős bizottsága. Nem arról van szó, hogy nem fontos ez a téma, hanem hogy más fórumok ezért a felelősek a betegség oldaláért. Köszönöm. Kívánom venni még valamit mondani végezettől. Úgy gondolom, hogy eleget szóltam már de nem tettünk még eleget a megelőzés területén. A mikrofont kérjük kapcsolja be. Az elnök asszony is elmondta, hogy minden aspektust meg kell vizsgálnunk az ellátáshoz való hozzáférés, de nagyon fontos az, hogy nagyon ügyeljünk a rák megelőzésére, és arra, hogy az európai állampolgár mit tehet akkor, hogyha az, a rák ellenes kódexet követi. Most nem akarok a kezelésről beszélni, de itt eh, egyenlőségről és hozzáférésről beszélünk. Nálunk meg eh, elindítottunk egy eh, gyógyszerhez való hozzáférési csoportot, hiszen ha valaki diagnosztálnak, akkor nagyon fontos az, hogy megkapják a kezelést. A, az egészségügyi ellátáson belül sok az akadály. Frusztráló látni azt, hogy lehet, hogy egy szomszédos országban elérhető egy kezelés az ott élőknek ez elérhető, de az, a szomszédos országban ez már nem elérhető. Tehát ezzel akarunk foglalkozni, a teljes spektrumot vizsgáljuk, és szeretnénk hozzájárulni az önök jelentéséhez a különböző aspektusokról, de jó lenne, hogyha valami javulna a helyzet a kezeléshez való hozzáférés terén és elnök. Hát akkor ezzel le is zárhatjuk ezt a meghallgatást. Köszönjük a vendégeinknek és Karennek is, aki nem tudott itt lenni, de mégis sikerült hozzászólnia, és a jelentés készülnek is köszönjük. Nagyon fontos ez a téma, és erre vissza fogunk még térni, akkor is, amikor majd a módosítókról beszélünk, de szerintem még az elkövetkező időben is visszatérünk erre, hiszen sokat kell tenni azért, hogy meg lehessen előzni a rákos megbetegedéseket, és nagyon fontos a kezelések javítása is, és szerintem sokáig fog még azt tartani, amíg ez nem jelent majd problémát. Köszönöm a meghívott vendégeknek, és maradhatnak, ha gondolják, persze megértjük, hogyha el akarnak távozni, mi pedig folytatjuk a szakbizottsági ülésünket. Folytassuk az ülést. Mielőtt még rátérnénk a jelentésekre, szeretném, hogyha jóvá hagynánk a július 12-e, illetve szeptember 4-e ülések jegyzőkönyvét. Ezeket elfogadtuk, rendben, akkor folytassuk a következő jelentéssel, ötös napi rendi pont, nők, esélyegyenlőség és klíma igazságosság. Engström kollega a jelentés készítője, és most megadom a szót neki. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tegyék fel a fülhallgatókat, mert svédül fogok beszélni. Örülök annak, hogy beszélhetek ma erről a jelentésről. Nagyon fontos ez a téma, és novemberben lesz a Bonni Klíma konferencia, Persze majd beszélek a hátteréről ennek a jelentésnek is, és azt is elmondom, hogy milyen fajta ajánlásaink vannak az intézmények szemmel, mert itt szeretnénk tényleg változást adni. Hallanak? Úgy tűnik, hogy a francia tolmácsolással vannak gondok. Nem, most már rendben van. Nagyon jó, köszönöm szépen. A klímaváltozás mindenhol látható, de főként azon országokban ez a legsúlyosabb, amelyek a legkevésbé járulnak hozzá a klímaváltozáshoz, azon területekről van szó, ahol a legjobban függenek a mezőgazdálkodástól, itt csútanak le az orkánok, a földcsúszamlások. A párizsi megállapodás értelmében mindenkire vonatkozik a klímaváltozás, és mindenkinek együtt kell fellépni azért, hogy ezt meg lehessen akadályozni. Gondolni kell mindezek kapcsán azonban az emberi jogokra, az egészséghez való hozzáférésre, a migránsok, a fogyatékossággal élők helyzetére, az őshonos lakosság helyzetére, és azon kell lenni, hogy a különböző generációk között egyenlőség alakuljon ki. Az emberi jogok környezetvédelem itt összekapcsolódik, a legsérülékenyebbek érdekében kell fellépni. A terheket igazságosan kell elosztani. Afrikában, Dél-Ázsiában súlyos hatásokat láthatunk, 100 millió embert érint az extrém szegénység, egyre többen menekülnek, 2045-ben több millió ember menekülhet, és 2050 200 millió klímamenekült lehet az ENSZ szerint. A nőket érinti legjobban a klímaváltozás. ahogy mondtam, emiatt sokan menekülni fognak, és ennek a jelenségnek a leküzdése óriási kihívás lesz, ehhez egy mindent átfogó stratégiára van szükség. Az emberi jogi tanács is beszélt erről a kérdésről, figyelembe kell venni a klímamenekültek jogait, a párizsi megállapodás is egyfajta keretet ad ahhoz, hogy további szabályozás lehessen kiépíteni. Az Európai Uniónak is egyetemű jogi kerete van, vagyis az egységegyelősséget, az emberi jogot figyelembe kell venni a külső és belső politikák során. Az EU politikák sokat jelenthetnek akkor, amikor az emberi jogok megvédéséről van szó, illetve amikor a globális szinten van szó az egyenlőségről, az éghajlat igazságosságról. Amikor arról van szó, hogy eh, a migrációs eh, csomagra gondolkodjunk, akkor az EU-nak az FCC-nek együtt kell működnie. Csak egy kis hátteret szerettem volna adni arról, hogy miért foglalkozunk ezzel a jelentéssel, és most pedig arról szeretnék beszélni, milyen fajta kihívások állnak előttünk, ezt felvázoltuk a jelentésben is. Mindenki, aki aláírta a Párizsi megállapodást, az önkéntesen tette ezt, de szerintem fontos emlékeztetni az EU intézményeket arra, hogy a minőség nem lehet önkéntes, ez nem lehet eh, az, amikor megnézzük a szerződéseinket. Itt egyetemi célok vannak megfogalmazva, tehát mindenhol javítani kell. Eh, ezt szeretném kiemelni azt is, hogy mi történik majd a COP23-as következő Bonni klíma találkozón arra ösztönözzük a tagállamokat, a bizottságot, hogy támogassák a fejlesztést, és azt a kötelezettségvállalást, amit az UNFCC-nek nyújtanak az egyenlőség érdekében, ez a több éves program. Ehhez azonban finanszírozásra van szükség, ütemtervre van szükség, egyértelmű prioritásokra, és egyértelmű mechanizmusra. Ezek nagyon fontos kérdések, amik, hogyha szeretnénk egyértelmű támogatást elérni az emberi jogok érdekében, és mindazért, amit a Párizsi megállapodásban is leszögeztek. Ez mind szükséges ahhoz, hogy a klímaváltozást meg tudjuk akadályozni jövőben. Egyetemű a jelentésünkben az, hogy az Európai Uniónak tényleg most már több felelősséget kell vállalni ezen a területen. Az Európai Unió nem felel meg az egyértelmű nemzetközi kötelezettségvállalásainak. Például, hogyha megnézzük a nemek közötti esélyegyenlőségi projekteket, akkor azt láthatjuk, hogy ez nagyon fontos a fejlesztési munka szempontjából, de ugyanennyire fontos a fenntartható célok és a fejlesztési politika szempontjából is. Azt szeretnék, hogyha az Európai Bizottság sokkal többet tenne ezen a területen, arra van szükség, hogy eh, kezdeményezés szülessen itt az Európai Parlamentben, az intézményekben, de a tagállamokban is beszélnünk kell erről nagyon komolyan, és felelősséget kell vállalnunk sokkal egyértelműbben. És szerintem ez majd beleépül a megelőző, illetve enyhítő politikákba is, Egyértelmű intézményi kötelezettségvállalásokra van szükség a már meglévő projektek esetében is, és végezetül hadd mondjam el, hogy az Európai Uniónak nagyon fontos szerepe van az ENSZ munkájának segítésében. Egy jogi alapot kell létrehoznunk a klímához kötődő menekült kérdésekre, úgy véljük, hogy ez a legnagyobb kihívás a klímaváltozás tekintetében. Köszönöm, hogy meghallgattak, ennyi lenne most, és várom a kollégák véleményét, véleményét, és várom azt, hogy önök együttműködhessenek. Well, thank you. Köszönöm szépen. Árnyék jelentéstevők, hozzászólók. Köszönöm szépen. A néppárt nevében először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, amiért komolyan veszi ezt a, ezt a kérdést, és nagyon sok energiát fektetett már az eddig előkészületekbe is. Van néhány dolog, amit szeretnék hangsúlyozni ebben a vitában. Először is az ismeretekkel kapcsolatban a UN Women, az, illetve az Európai Esélyegyenlőségi Intézet és az ő forrásai. Pontosan tudnunk kell, hogy mi a nők szerepe az éghajlatváltozásban, illetve a megelőzésben, és melyek a lehetőségek, és ami szintén nagyon fontos, hogy az éghajlatváltozás milyen mértékben hat eltérő módon a nőkre és a férfiakra. Néhány adat, amely szintén szerepel már ebben a jelentésben, hogy minél inkább az ország, minél inkább a világ gazdagabb részei felé haladunk, egyre kevés, annál kevésbé érinti ez az éghajlatváltozás a nőket, és a sérülékenyebb területeken, ahol nagyobb a szegénység, ott gyakorlatilag eleve többet dolgoznak a nők. Itt él azon személyek 70%-a, akik egy eurónál kevesebb órabérért dolgoznak, szegénységben élnek hátrányos helyzetű területeken, tehát nyilván az éghajlatváltozásra gyakorolt hatásuk is nagyobb, és nagy a különbség a fejlett és a fejlődő térségek között is ahol a legnagyobb a lábnyomuk, illetve a hatásuk kevesebb szenvedésnek vannak kitéve, mint azok, akik sokkal inkább kénytelenek vállalni ennek a jelenségnek a következményeit. Éppen ezért mindezt statisztikai alapokra helyezve egyértelműen ki, kellene fejeznünk. Amikor az éghajtváltozási igazságszolgáltatásról beszélünk, azt hiszem, hogy látnunk kell, hogy itt nem csak arról van szó, hogy, az hogy a forrásokat meg kell osztanunk, a gazdasági forrásokat, hanem arról is, hogy a széndiokszid kibocsátást figyelembe kell vennünk, illetve az, hogy a fejlődés globális jellegű. Egy másik kérdés az, hogy nem csak a nők nem csak a nőket sújtja az éghajlatváltozás, ugyanakkor kulcsfontosságú eszközök vannak a kezükben, amelyek által fel lehet lépni és meg lehet akadályozni az éghajlatváltozást, amennyiben megadjuk nekik ezt a lehetőséget egy mindennapos példa lehet az élelmiszer, illetve a fogyasztás valamint azon döntések, amelyeket ezen területen a nők meghoznak fejlődő és fejlett országokban. Hogyha a nőknek megadjuk a lehetőséget, hogy szezonális termények, zöldségek, gyümölcsök között válasszanak, ezek közül választanak, akkor az éghajlatváltozásra gyakorolt hatásuk is sokkal alacsonyabb, és ez itt valóban egy mindennapos döntést jelent, tehát hogyan tudjuk a nőket úgy helyzetbe hozni, hogy kellő forrásokkal rendelkezzenek és meg tudják hozni ezeket a döntéseket. Egy másik kérdés a források fenntartható felhasználása. Tudjuk, hogy a vállalkozó nők akik kezében vannak a helyi források, a biodiverzitással kapcsolatos források. Ha biztosítjuk az egyenlőséget számukra, illetve a kapacitást, akkor az éghajlatváltozásra gyakorolt hatásuk is alacsonyabb, illetve az eredmény is fenntarthatóbb. Ugyanakkor a, ha a jogszabályok erről nem gondoskodnak, akkor lesznek olyan nők, akik kiszorulnak a helyi közösségeikből, és nem tudnak vállalkozó tevékenységet folytani, folytatni, és a források az esetek többségében az éghajlat igazságosság, illetve a fejlődés ellen kerülnek bevetésre, és negatív hatásokat váltanak ki. Amit szeretnék még felvetni, az az, hogy hogyan tudjuk a nőket bevonni a tárgyalások folyamatába, illetve a döntéshozatalba. Jó lenne, hogyha lenne egy úti tervünk arról, hogy hogyan tudjuk a nőket helyzetbe hozni, és akár már a helyi szinten be, bevonni őket a döntéshozatalok folyamatába, a fejlődő országokba, hogyan tudjuk a női csoportokkal az együttműködést előmozdítani, de ez természetesen azt is jelenti, hogy a globális éghajlatváltozással kapcsolatos tárgyalásokba az egyébként alulreprezentált nőket be kellene vonni. Jó lenne, ha a parlament egy egyértelmű üzenetet fogalmazna meg arról, hogy a mi tárgyaló csoportunk, a tanács, illetve a bizottság esetében is fel tudja majd mutatni ezt a nemek közti egyenlőséget. Elnök asszony, ez lett volna néhány észrevétel a részemről, amit szerettem volna megemlíteni ebben a vitában. Köszönöm szépen, Márton úr. Merci, Madame la Présidente. Je ne suis pas... Köszönöm szépen, elnök asszony, én nem vagyok árnyékelőadó, Mária Réna az árnyékelőadó, de ő helyette kell, hogy beszéljem. Beszéljek ha megengedik, akkor felolvasom az ő hozzájárulását, ami természetesen a szocialista frakció oszt. Először is szeretnék megköszönni az előadónak a kiváló munkát, és emlékeztetünk arra, hogy 2045-ig az ENSZ szerint 145 millió ember fog a sivatagosodás miatt távozni az otthonából, 2050-ig pedig 200 millióan fogják otthonukat elhagyni az éghajlatváltozás miatt. A jelentés eh, megpróbál az éghajlatváltozás által támasztott kihívásokra válaszolni, jó irányban eh, halad, és támogatjuk annak a módszernek az elfogadását, amely figyelembe veszi az EU fellépését, és a az otthonukat az éghajlatváltozás miatt elhagyók munkacsoportja által követett úton. A fenntartható fejlődés, illetve az EU cselekvési terve az egyenlőség és a nők emancipációjáról fontos itt. A globális megközelítést kell alkalmazni a nemek egyenlőségére vonatkozóan, és mi az előadó álláspontját igyekszünk majd megerősíteni. Néhány megjegyzés először is a technikai aspektusról. Szeretnénk azt látni, hogy a jelentést megerősítik a konkrét cselekvések finanszírozásának a meg, a finanszírozásának a megerősítésére gondolunk, illetve arra, hogy a nők részt vegyenek a döntéshozatali folyamatokban, illetve a végrehajtásban, politikai szinten, illetve a helyszínen konkrét cselekvésekre van szükség, amelyek a nők autonomizációját erősítik, az ő finanszírozáshoz és tulajdonhoz való hozzáférésüket segítik. Aztán pedig a képzést lehető, lehetővé teszik a nők számára, illetve a technológiákhoz való hozzáférést és a teljes folyamatban a nők elleni erőszakkal szembeszállva, és a migrációs folyamatokat pedig figyelembe véve. Fontos a nők szexuális, reproduktív tájékoztatása a migráció miatt is, és mindezen szempontoknak megfelelő finanszírozást kell kapnia. Köszönöm. Asszony. <laughs> Ek úr, bocsánat, javítja ki magát az elnök. Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is eh, szeretnék az előadónak, illetve Kárin asszonynak a javaslatért köszönetet mondani. Egyértelmű az, hogy a klímaváltozás mindenkit érint, viszont a klímaváltozás nem, eh, nem semleges, sem északon, sem pedig délen. A nőknek a minden különböző társadalomban nincs hozzáférés az oktatáshoz, a gazdálkodáshoz. A 70%-a a szegénység küszöb alatt élőknek nő, és ezért is nem képesek a súlyos kihívásokra reagálni, nem csak délen, de északon is vannak olyan nők, akik alacsonyabb bevétel rendelkeznek, például emiatt a magasabb energia vagy élelmiszer árak jobban érintik őket, mint a férfiakat. Ezért a nők hagyományosan, főként a család ellátásait felelnek vízzel, energiával, vagy élelmiszerrel. Az afrikai gazdaságban a nők termelik meg az élelmiszer nagy részét, ugyanakkor csak egy százalékát birtokolják a földterületnek. A klímaváltozás által nő a munkaterhelésük. Egyre hosszabbak az aszályok Afrikában, egyre messzebb vannak a vízforrások, nincs fa a fűtéshez. E, emiatt egyre kevesebb idejük marad a pihenésre, oktatásra, vagy politikai részvételre. Ezért figyelembe kell venni azt is, hogy egészségügyi egyenlőtlenség is van itt, a nők, a gyerekek szenvednek a válság idején, és ők azok, akik elsőként szenvednek az alultápláltság miatt is. A terhesek esetében például nagyon rosszul hat ki a maláriát terjesztő szúnyogok csípése is. A nők rosszabbul vannak informálódva, mint a férfiak, és ezért gyakran ki vannak szolgáltatva a természeti katasztrófáknak. Nem csak áldozatai a nők a klímaváltozásnak, hanem vannak lehetőségeik is a kezükben. Például olyan következtetés, köve, következmények esetében, amelyekre eddig nem koncentráltunk. Például az osztrák közlekedési szervezet szerint a nők sokkal környezetbarátabban közlekednek, többet gyalogolnak, többet használják a tömegközlekedési eszközöket. Ezen kívül a fogyasztás során is gyakrabban használnak bio öm, öm, élelmiszereket, kevesebb húst esznek, mint a férfiak. Az energiakoncernekről szóló döntések vagy a klímapolitikai kérdések általában viszont a férfiak kezében van. Nagyon csak, nagyon ritkán veszik figyelembe a nők véleményét ilyen szinten, és hogyha a klímaváltozás miatt megindul a menekült áradat, általában a nők maradnak otthon, megfelelő erőforrás nélkül, nekik kell a családokról gondoskodni. Engström azt, hogy az ENSZ becsléseit vette alapul, hogy a síva tagosodás miatt egyre többen kényszerülnek majd menekülésre a Szahara alatti területekről, ugyanerről beszélt a kolléga is. Csak akkor lehet klímaigazságosságot elérni, ha nem megközöttes igazságosság lesz. A klímapolitika nők nélkül nem lehetséges, a nők és a férfiak potenciáját ki kell használni ennek érdekében, hogy, hogy um, ellen tudjunk állni, a, szembe tudjunk szállni a klímaváltozással, és a jelentés kapcsán én várom az együttműködést. Well, thank you very much for that. Could I just say that... Köszönöm szépen. Hadd mondjam el, hogy az előadónak 5 órakor el kell, hogy menjen. Tehát a következő pont előadója át kell, hogy menjen a foglalkoztatási bizottságba 5 órakor, úgyhogy nagyon hálás lennék, hogyha hárman szól, vannak még a hozzászólók listáján, elnézést kérek, nagyon fontos témáról van szó, de mindig szorít bennünket az idő, megkérném őket, hogy legyenek rövidek, ha lehetséges, és akkor így minden pontot tudunk tárgyalni. Köszönöm. Molto breve. Allora. Igen, nagyon rövid leszek mondja Ájútó asszony. Gratulálok én is ehhez a kiinduló ponthoz, amely nagyon sok pozitív elemet tartalmaz és elmondja, hogy a nők sokkal kiszolgáltatottabbak az éghajlatváltozás esetén. Ezt ugye mások is elmondták, tehát az egyrészt az egyenlőtlenség miatt kevésbé férnek hozzá az erőforrásokhoz, a munkavállalási lehetőségekhez, a kulturális és társadalmi normák miatt nagy az egyenlőtlenség, tehát ez eleve kiszolgáltatott helyzetben vannak, a párizsi megállapodásban is szerepel, hogy a nemek esélyegyenlőségének a szempontját mindenhova be kell integrálni. A jelentésben is szerepel ez az utalás az éghajlati igazságosságra, a, aminek meg kell nyilvánulni a fejlesztésben. Két fő aspektus van, amit szeretnék kiemelni. Az egyik az az, hogy a nők jobban megszenvedik tehát az éghajlatváltozás hatásainak a következményeit, de közben pedig az éghajlatváltozással szembeni küzdelemben nagyon nagy szerepük van. És azt is ki kell emelnem, hogy a nők számára nagyon nehéz, pontosan az olyan területeken, ahol eh, a, az elsivatagosodás, a, eh, az éghajlatváltozás egyéb eh, hatásai, az erdők kihalása és így tovább érzékelhető, élni, mert a mezőgazdasági munkából egyre nehezebb megélni, a, az éghajlat közötti katasztrófák után is beindul a migráció. Tehát a helyszínen kell támogatást nyújtani a nők számára, és az elsődleges erőforrásokat, a vizet, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, és így tovább biztosítani a számokra. A nők proaktív szerepet játszhatnak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben ők figyelnek erre a témára oda a legjobban, a legfogékonyabbak, legérzékenyebbek erre, ők sokkal nagyobb tisztelettel fordulnak, tisztelete fordulnak a környezet felé, a fenntarthatóság jobban foglalkoztatja őket, tehát jobban be kell őket vonni a döntéshozatali folyamatokba pontosan azért, hogy ezeket a változásokat meg lehessen előzni. Tehát a tájékoztatásra, a tudatosság növelésére, illetve a nő képzésére is oda kell figyelni, így lehet az éghajlatváltozással küzdeni. Next on the list is Mrs. Köszönöm szépen. Dan Csillá kolléga a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagyra értékelem az előadó hozzáállását, és eh, a kollégák által elmondottakat is. Ha abból indulunk ki, hogy eh, a legtöbb ok miatt a nőket eh, jobban sújtja az éghajlatváltozás, hiszen a nők teszik ki a világon élő szegények felét, ők vannak leginkább kitéve a források hiányának, vannak egyéb társadalmi, gazdasági tényezők is, amelyek az alkalmazkodási kés, képességüket akadályozzák. A fejlődő országokban, a vidéki térségekben élő férfiak és nők még inkább sérülékenyek, ami pedig a korlátozott mobilitásukat illeti, ami a döntéshozatalban való részvételüket illeti, a nők még inkább ki vannak téve az éghajlatváltozás okozta hatásoknak, éppen ezért békés stratégiákra van szükségünk, hogy megoldást találjunk a humanitárius és környezeti katasztrófákra. Nők nem csak sérülékenyek az éghajlatváltozással szemben, hanem fontos szereplők, akik előmozdíthatják a változást, ugyanis jobban tudnak alkalmazkodni, és enyhíteni tudják az éghajlatváltozás hatásait. Nagyon sok szerétű ismerettel rendelkeznek, amit fel lehet használni az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és meg lehet találni így a legjobb alkalmazkodási stratégiákat a nők otthon és a közösségekben betöltött szerepe nagyon fontos, hiszen ők gazdálkodnak a különböző forrásokkal. Ez is azt segíti elő, hogy különböző stratégiákkal hozzá tudnak járulni az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Ennek ellenére nagyon csekély szerepet vállalnak a döntéshozatalban, a fejlesztési stratégiák, vagy az éghajlatváltozás elleni stratégiák terén. Például A nőket képviselő delegációk az ENSZ tárgyalások során, vagy amikor az éghajlatváltozás elleni küzdelemről van szó, nos, a nők szerepe ott korlátozott, kevéssé vannak jelen a nemekkel kapcsolatos identitás sokkal komolyabb szerepet kellene, hogy kapjon. Van gyakorlatilag négy terület, amely kritikus az éghajlatváltozás elleni válaszadás szempontjából. Egyfelől a kárenyhítés, az alkalmazkodás, a technológia transfer, valamint a megfelelő finanszírozás. A nők részvétele annak érdekében, hogy új, új technológiákat használhassunk fel, rendkívül fontos. A nőknek komolyabb hozzáférés kell biztosítani a képzéshez is, hogy jobban fejleszték készségeiket, és biztosíthassuk az változás elleni küzdelemben való teljes körű részvételüket. Köszönöm. Thank you. And the, the last... Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló pedig Márcselézi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden, csak azt szerettem volna jelezni, hogy a devében készül egy jelentés, amelynek én vagyok az előadója, kapcsolódik ehhez a jelentéshez, és ezt a múlt hónapban ismertettük. Reméljük, hogy konszenzus alakul ki ezen kérdések kapcsán. Mi az éghajlatváltozásnak a nőkre, illetve a nemek köztegyenlőség gyakorolt hatására összpontosítunk. Említettük, hogy milyen aktív szerepet vállalhatnak a folyamat során, amely egy tisztább világ felé vezethet el bennünket, ezen dinamika szempontjából nagyon fontosnak tartom, hogy a nők a döntéshozatalban komolyabb szerepet kapjanak, ahogy ezt már többen említettük. Hogyha például a COP23-at nézzük meg, kevés a nő, ha figyelembe vesszük, hogy hány ott a férfi. Hozzáférés kell biztosítanunk számukra a finanszírozáshoz is. Nagyon fontos, hogy ez hozzáférjenek, pontosan azért, hogy aktív cselekvő felei legyenek a változásnak az Európai Unióban egy nemekkel kapcsolatos perspektívát össze kell kapcsolni az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel, hogy előbbre vigyük ezeket a projekteket, azok végrehajtását, értékelését, és adatokat is kell gyűjtenünk nemek szerinti lebontásban, ugyanis hogyha egy olyan fejlesztési politikát szeretnénk, amely figyelembe veszi a nemek közti, a nemekkel kapcsolatos aspektusokat, akkor ennek, ehhez megfelelő adatokra szüks, van szükségünk és amit már említettünk a mezőgazdaságról, ugye a nőknek a mezőgazdaságban betöltött szerepével kapcsolatban, főleg a déli országokban, ők azok, akik családfenntartók gyakorlatilag, és a produktív forrásokhoz is nagyobb hozzáférés kell biztosítani számukra. És végezetül, ami szintén fontos, figyelembe kell vennünk az úgynevezett természeti katasztrófák, amelyek nem annyira természetűek, hiszen az éghajtváltozás idézi ezeket elő. Figyelembe kell vegyük, hogy ezek milyen hatással vannak, és a nők hogyan tudnak ezekhez alkalmazkodni. És amint elkészül a jelentésünk, természetesen a Nőjogi Bizottsághoz, valamint az előadóhoz is eljuttatjuk, hogy majd ennek megfelelően figyelembe vegye. Köszönöm. Well, thank you to all the speakers. Köszönöm szépen minden hozzászólónak, aki részt vett ebben a vitában. A szakbizottságban december 4-én fogunk szavazni, és plenárisan pedig majd valószínűleg februári Strasbourg ülésen lesz ez. Most pedig haladjunk tovább, a következő jelentés következik a hatos pont. A média szektorban a nemekes egyenlősége az EU-ban megadom a szót Sojdra Vászlónak, aki a jelentés készítője. Köszönöm szépen, elnök asszony, a megértését. Hadd mutassam be önöknek a munka dokumentumomat. Ez lesz majd az alapja a jelentésnek is. Az első részben beszélünk arról, hogy mennyire fontos a média, és milyen hatása van a társadalomra. A média nem csak egy iparág, hanem egy nagyon erős eszköz is, amely kihat a közvéleményre. A célom az az, hogy megmutassam azt, hogy a nőket milyen mértékben reprezentálják a médiában, mint a tartalmak létrehozása és kezelése kapcsolatban, és hogyan vannak bemutatva a médiában a nők. Különböző részre osztottuk a jelentést, először is a jelentésünk definícióját, hatáját határoztuk meg, a nyomtatott internetes médiát, a televíziót definiáltuk. Megvizsgáltuk a nők szerepét munkaadóként, munkavállalóként és szerzőként, számos más jelentésből származó adatot vettünk ki, az Eurostat, az IG jelentésből is vettünk ki adatokat. Megvizsgáltuk azt is, hogy több nő végzi el az újságíró iskolát, mint férfiak. A nőket nem képviselik elő eléggé, nincsenek eléggé képviseltetve. A vezetői szerepekben a legmagasabb eh, szinten nem elegendő az arányuk. Megvizsgáltuk a már meglévő esélyegyenlőségi politikákat és gyakorlatokat. Nagyon sok a mm, esélyegyenlőséggel foglalkozó politika, viszont nem elegendő a média területén eh, ezek aránya. A harmadik audiovizuális média irányelv sem utal a nők képviseletére, a döntéshozatali és szabályozói testületekben. Úgy vélem, hogy eh, itt eh, nem az EU-nak kell szabályoznia, de a pozitív példákat kell eh, kiemelnünk a szexizmus leküzdésére. Azt javasoljuk, hogy a nők részvételére kell koncentrálni a döntéshozatali funkciókban, Erre törekedni kell mind EU, mind pedig tagállami szinten. Ezen alapján fogjuk majd november közepére megakotni a jelentést. Várom az önök véleményét és megjegyzését. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Kíváncsi vagyok, hogy kikér szót. Én vagyok a Kertestől, az SZND részéről, Julie akkor hadd szóljak néhány szót úgy, mint a szocialisták elnyek jelentéstevője. Szeretnék köszönet mondani a jelentéstevőnek. Ez egy olyan kérdés, amelyről a szabizottságban már régóta beszélünk, és még mindig problémát jelent. Ahogy ön is elmondta, nagyon kevés a nők aránya a médiában a döntés hozatali szinten, ez nagyon rossz, nagyon rossz eh, ez az arány néhány tagállamban, és eh, ezáltal ezeket a problémákat még nehezebb megoldani. Nagyon régóta foglalkozom már ezzel, és a 95-ös negyedik nőjogi Peking konferencián hangzott el ez először, akkor arról volt szó, nagyon fontos a médiában a nők megfelelő reprezentációja a nők és férfiak közötti esély egyenlőség létrehozása miatt. Létrejött egy úgynevezett pekingi fórum is erre vonatkozólag. Nagyon fontos az, hogy a nők hozzáférjenek a médiában is a döntéshozatalhoz, és egy megfelelő nem sztereotíp bemutatására van szükség a nőknek a médiában. Sokat foglalkoztunk tehát ezzel, és mindaz, amiről ma szó van, pontosan ezen munkák eredménye. A dokumentum nagyon fontos pontokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy a nők milyen szerepet töltenek be, és nagyon kevés olyan média kommentátor van, aki nő, és akire szakértőként hivatkoznak. Pedig ez a szakértői szerep nagyon fontos lenne, mert hogyha valakit szakértőnek hívnak, akkor az nagyon gyakran, nem mindig, egyfajta hitelességet is eredményez. az európai esélyegyenlőségi eszköz által kutatásokat végeztünk a médiatörténetek 70%-ában ában hívták a nőket szakértőnek. Egyszerűen a nőket nem látják szakértőnek, és erre szerintem gondolnunk kell, mert egyértelműen sokkal több nő van, akik tudják, hogy miről beszélnek, és gyakran őket nem így mutatják be. Tehát nagyon kevés nőt neveznek szakértőnek a médiában, és a médiában a nők mindig nem, ér, nem rendelkeznek igazán magas funkcióval, sokkal több nő végez végzi el a képzéseket a médiában, mint férfi, és mégis um, a férfiaknak van nagyobb hatása a döntés az atalra. Sokat beszéltünk a nők sztereotíp bemutatásáról a tévében, a médiában, a reklámokban, az audiovizuális anyagokban. És ez nagyon fontos dolog, hogy erről beszéljünk, és nem, hogy javulna a helyzet, inkább rosszabbodik. Amiről a jelentés azonban nem szól, az a szociális média, és főként az Egyesült Királyságban azt láthatok, hogy nagyon sok prominens nőt is zaklattak a szociális médiában. Ezzel is foglalkozni kell, mert a szociális média, Twitter, a Facebook egyre inkább a kommunikáció módjává válnak, és sokkal nagyobb figyelmet kell ennek szentelni. Nem szabad, hogy a nőket zaklassák a szociális média médián keresztül. Nekem is voltak olyan kollégáim az Egyesült Királyságban, akiket ez érintett. Volt egy olyan kollégám is, aki inkább abba hagyta a Twitter fiókját emiatt. Úgy vélem, hogy fontos ez a téma, mert a média akár tetszik, akár nem, tükrözi azt, hogy a társadalom hogyan látja a nőket, és ezáltal lehet alakítani a nézeteken is. Én üdvözlöm ezt a jelentést, és szeretném, hogyha a szakbizottság ezt komolyan venné, és sikerülne itt előre jutni. Szerintem, ha valaki még szót kér, Julie Ward. Uh, thank you. Um, I'm partly... Köszönöm szépen. Én részben azért vagyok itt, mert Harriet Harmond, aki a, az Egyesült Királyságban a munkáspárt elnök helyettese volt, létrehozott egy női bizottságot pontosan azért, ami Miriam O'Reilly-vel történt. Ő a BBC-nél dolgozott, a Country File nevű program vezetőjeként. Ő, őt korán nyugdíjazták, azért, mert idősebb volt már, tehát az életkora miatt. A társ műsorvezető ugyan idősebb volt, mint ő, mégis tovább folytathatta a munkát. Tehát itt többszörös diszkriminációról van szó, nem csak az életkor miatti diszkriminációról, és Miriam megnyerte az ügyét, ami fantasztikus szerintem, és helyett kampánya is nagyon ösztönzött engem, tehát hogy abban, hogy én, mint egy idős nő, még mindig tudok mit nyújtani a társadalomnak. De azt hiszem Trump korában egyfajta egyfajta globális antifeminista mozgalom indult be, a nők hangjának az elnyomása nagyon komoly agályokra ad okot. Nagy örömmel találkoztam Jinhával, a török Kurdisztánban működő médiaközponttal, amelyet leze, bezárt Erdogán, ugye elmondta, hogy ő a civil társadalmat egész egyszerűen megszünteti. Az itt okozó nők nagyon bátrak, nagyon hősiesek, továbbra is folytatják a munkájukat, annak ellenére, hogy az épületet bezárták, az irodát elvették tőlük, és hogy nagyon keményen, agresszívan szembeszálltak velük, megpróbálták őket egy agresszív kampányon elhallgattatni. Mindannyiunknak ki kell, hogy álljunk az ilyen esetekben a nők mellett. Fel kell emelnünk a szavunkat az ellen, hogy elhallgattassák a nőket. A médiában a nők általi munkára szeretném felhívni a figyelmet. Fantasztikus nők tevékenykednek, mint tudósítók, háborús tudósítók, két édit említhetném a saját hazámból, de egészen fantasztikus teljesítményeket tesznek le az asztalra, amire férfi munkaként tekintenek a médiában de közben nem szerepelnek valahogy a társadalom tudatosságában, mint jó, nev, jó nevű tudósítók, vagy nagy tisztelettel felruházott tudósítók. Az ő nevük valahogy nem merül fel, amikor olyan tudósítókról beszélnek, akiket tisztelet övez, pedig a példákra szükség van, ők példát mutathatnának a fiataloknak. A műsorszórásban is gyakran a nők lehet, hogy a, a szolgáltató arca, ként jelennek meg, de a technikai, a gyártási folyamatokban, tehát a színfalak mögötti munkában nem nagyon vehetnek részt, pedig érdemes őket is ösztönözni ezek a lényegi tantárgyak. Nagyon fontos ez a jelentés, és nagyon örülök annak, hogy ehhez, ez, ez a szakbizottsághoz terült. Köszönöm szépen, Ek úr! Ja, danke, Frau. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt előadó, önnek is köszönöm a részletes munkadokumentumot, valamint az abban szereplő statisztikákat, amelyek egyértelműen szemléltetik ezt a problémát, például azt, hogy a munkaerő 17%-a a médiában, az írott sajtóban nő, illetve az interjúk nagy részét is nők hajtják végre. A Rostoki Egyetem által végzett felmérésből szintén Németországban is napirendre került ez a kérdés, ugyanis a következtetés ennek a felmérésnek nagyon kiozanító. A nők a hazai produkciókban rendkívül alul reprezentáltak a mozi és tévéfilmekben Németországban. Két férfi szereplőre jut csak egy női szereplő, főszereplő, és a egyéb ágazatokban is a nők alul reprezentáltak. A nők például 72% a férfiak, a kvíz programokban is 80%-kal egyértelmű most már az, hogy a férfiak uralják a terepet, az idősödő nők helyzete is nehezebb. 30 éves életkor után egyre ritkábban szerepelnek a műsorokban, a felelősök pedig nem kívánnak állást foglalni, noha a filmek és a TV, produkt, a TV produktumok nem véletlen szerűen jönnek létre. Különböző intézmények vagy producerek, akik pénzzel rendelkeznek, ők adják ki a megbízásokat, és ők döntenek a képek felett, illetve arról, hogy milyen fajta közönséget kívánnak megszólítani. Itt lehet akár egy politikai döntés is, amely meghúzódik a háttérben. Éppen ezért ezt a kérdést politikai témaként is szem előtt kell tartanunk, nem szabad pusztán társadalmi problémaként értelmeznünk. Az előadó által bejelentett nyilatkozatokat, például a monitorozást vagy az indikátorok figyelembevételét jónak tartom, de szeretnék ennél tovább menni. Nem, csaba, nem szabad, hogy pusztán kozmetikai intézkedéseknél maradjunk, hanem a kötelező kvótákat is be kell hajtanunk az ágazaton és ehhez egyértelmű szabályokra van szükség, mert úgy tűnik ezek nélkül nem működik az ágazat. A férfiak uralják a világot Brüsszelben is. Ha megnézem, hogy a német nyelvű tudósítók közül a magánmédia intézmények közül mennyi a nő, illetve mekkora a férfiak aránya. A Bild Zeitung, az Üdeutsche Zeitung esetében 28 tudósító között pusztán 4 a nő, tehát itt semmiféle egyensúly nem figyelhető meg. Azt hiszem, hogy csak egy kötelező kvóta segíthet rajtunk. Köszönöm. Would anyone else like to take the floor? Még valaki szeretne hozzászólni? Marcellesi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az előadónak is a munkát, ezt a munkadokumentumot. Természetesen nagyon fontos az, amit a kollégák elmondtatok, azzal kapcsolatban, hogy a nők szerepe, illetve alul reprezentáltsága a különböző döntéshozatali szférában milyen. Mi a zöldek szintén azt szeretnénk, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzünk a tartalomra, mert a tartalom az most egy olyan imidzset közvetít a nőről, ami teljesen torz és különböző sztereotípiáknak felel meg. Úgy gondolom, hogy ezen a területen át kell gondolnunk, hogy mi a nők szerepe a különböző média orgánumokban. Ez a munkadokumentum illetve az a jelentés, amely majd elkészül, azt hiszem nagyobb hangsúlyt kell, erre, kell hogy helyezzen erre. Az Európai Unióban néhány hónapja a szexista reklámokról tartottunk egy rendezvényt különböző közösségekkel együttműködve, akik mindent megtesznek azért, hogy a nők ne legyenek kitéve ilyenfajta diszkriminációnak helyi szinten, de azt is mondták ezek a közösségek, hogy szükségük van bizonyos iránymutatásra európai szinten, például egy irányelvre ezekről a témákról. Tehát ez, olyan, ez egy olyan kérdéskör, amelyen azt hiszem érdemes foglalkoznunk az Európai Unióban, foglalkoznunk kell a tartalmakkal, és mi a zöldek a, az ismereteinket nagyon szívesen bevisszük ebbe és nagyon szívesen foglalkozunk az ilyen témákkal, mint például a szexista reklám. Köszönöm. Thank you to all the speakers. Köszönöm a hozzászólóknak. Attól tartok, hogy az előadónak távoznia kellett. A jelentés tervezet megvitatására november 21-én kerül sor, aztán fogjuk bejelenteni a többi időpontot, amelyet még meg kell erősíteni, és erre majd azon az ülésen kerül sor. Most pedig áttérnék a következő pontra. A következő több éves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése 2020 utáni időszakra nézve. A vélemény előadója Irace Garcia Pérez, de sajnos nem tudott ma eljönni, úgyhogy Ines Ayala Sender képviseli, aki volt olyan kedves, és jelezte, hogy felolvassa az előadó nyilatkozatát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Épp pedig bonyolult most a helyzet a hazámban ahhoz, hogy Irács itt tudjon lenni, ugyanis sajnos most más elfoglaltsága van. Mindenesetre örülök, hogy én itt lehetek, és felolvashatom a véleményét. A véleménytervezetben a Költségvetési Bizottság részéről egy ilyen fontos témában, amely a 2020 utáni MFF kapcsán a parlament álláspontjának kialakítása fontos, hogy figyelembe vegyük be kell építeni a nemekkel kapcsolatos aspektusokat, és el kell mélyítenünk a horizontális aspektusokat is, valamint olyan költségvetést kell kialakítanunk, amelyben a nemekkel kapcsolatos aspektusok jelen legyenek, és minden területen a prioritások közé tartozzanak. Éppen ezért szükségünk van bizonyos területeken arra, hogy a DAFNE program bekapcsolódjon az állampolgársága kapcsolatos programba, és egy olyan költségvetésre van szükségünk, amely kielégítő forrással rendelkezik, ugyanis egy nagy kihívást jelent a nőket sújtó erőszakkal szembeni küzdelem, valamint a gyermekek helyzetének javítása. Javítanunk kell a jelenlegi költségvetési projekten, amelyen belül érthetetlen módon csökkentették a forrásokat. Ez érthetetlen, hiszen egyértelmű, hogy sokkal nagyobb szükség van ezekre a forrásokra a válság következtében, és azért, mert egyre nagyobb nyomás nehezedik a családokra, és a nők helyzete is egyre nehezebb általában véve a munkahelyeken is, ami nagyon látható, az um, az erőszak, illetve a zaklatás, amelynek ki vannak téve a nők, például Hollywoodban. Ez is szemlélteti, hogy egy olyan jelenségről van itt szó, amelyel azt hiszem európai szinten is sokkal határozottabban kellene foglalkoznunk. Ez az egyik eredeti javaslat, másodszorban pedig explicit módon a harmadik szakaszban az állampolgárság vonatkozásában helyet kell kapjon az esélyegyenlőséggel kapcsolatos költségvetés. Az intézmény közi kompromisszumot meg kell erősíteni. Nagyra törő kell, hogy legyen a költségvetés az esélyegyenlőség szempontjából. És jobb költségvetést kell kidolgozni 2020 után. Ennek érdekében fel lehetne vetni egy konkrét szakaszt, egy konkrét fejezetet a Daphne számára, annak érdekében, hogy ez láthatóbbá váljon. És természetesen nem szabad megint csökkenteni a költségvetési sort tehát egy konkrét költségvetési sorra volna szükség, ez lenne a legjobb módja annak, hogy láthatóvá és ismerté tegyük ezt a programot, de semmilyen módon nem szabad jóváhagyni, hogy csökkentsék a költségvetési sort. Elnök asszony, nyitott vagyok a kollégák kérdése iránt, és azt szeretném még jelezni, hogy ebben a bizottságban azt hiszem az a kötelességünk, hogy küzdjünk azért, hogy elismerjék a költségvetés előkészítése során, hogy milyen kockázatokkal állunk szemben, vannak híresztelések, amelyek már arról szólnak, hogy az esélyegyenlőség és a nemekkel kapcsolatos kérdések terén csökkenni fog a költségvetés, holott az igények nem, hogy csökkentek volna, hanem egyre nagyobbak. Köszönöm. Mr. Szolé? Szolé úr. Uh, uh, Köszönöm, elnök asszony. A zöldek nevében szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért. Ez az első tervezet, ez a vélemény tervezet olyan, hogy azt hiszem az összes benne szereplő javaslattal egyetértünk. Szerintünk ez egy jó kiinduló pont lesz a későbbi állásponthoz, amelyet majd elfogadunk a szakbizottságban. A több éves pénzügyi kerettel egy egyértelmű lehetőségünk nyílik arra, hogy konkrét megfogalmazzuk azt, hogy milyen Európát szeretnénk az elkövetkezendő évekre nézve. Mindenesetre lehetőségünk nyílik arra, hogy túllépjünk az eddigi vitákon, forgatókönyveken is konkretizáljuk a kérdéseket, hiszen a prioritások és a politikák programokat, forrásokat igényelnek, konkrét forrásokat, hogy ezeket ki tudjuk dolgozni. Tehát az MFF-fel kapcsolatos vita során meglátjuk majd, hogy közösen milyen Európát fogunk tudni kidolgozni a következő évekre nézve. Az esélyegyenlőség, a nemek közti egyenlőség terén pedig nagyon sok tennivaló vár még ránk, sok mindenen kell javítanunk. Ami pedig a konkrét aspektusokat illeti ebben a jelentésben, a módszertant illetőleg egyértelmű, hogy szükséges a nemek közti, a nemekkel kapcsolatos költségvetést beépítenünk, és a nemekkel kapcsolatos kérdések horizontális végrehajtása is nagyobb szerepet kell, hogy kapjon. A nemekkel kapcsolatos perspektíva beépítésének megerősítése szerintem egy támogatandó javaslat. Meg kell találnunk az eszközöket ahhoz, hogy ennek a nyilatkozatnak a végrehajtása is eredményesebb legyen, mint ahogyan az, mint amilyen az eddig volt. És ebben az összefüggésben szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a bizottság nyilatkozata a jelenlegi az MFF-fel kapcsolatban semmilyen utalást nem tett a horizontális aspektusok végrehajtására, ezt hiányoltuk tehát, hiányoznak a konkrét előrelépések a végrehajtásban. Ami a tartalmat, a jelentés tartalmát illeti, a különböző forrásokkal, alapokkal, illetve programokkal kapcsolatban. Jónak tartom, hogy explicit módon megemlítsük az egyik fejezetben a következő több éves pénzügyi keretben az esélyegyenlőséget. Fontos, hogy ez prioritássá váljon. Természetesen a horizontális kérdéseket az összes politikában végre kell hajtanunk, nem csak egy adott területen, vagy egy adott fejezetben, a több éves pénzügyi keretben, hanem olyan programokra van szükség, amelyek konkrétak, specifikusak és kellő finanszírozással bírnak, hogy valóban horizontálisan érvényesítsük ezt a célt. Az előadó említette a kielégítő finanszírozás fontosságát is, az FC és a DAFNE által. Szerintem a DAFNE számára kijelölt források az elmúlt években csökkentek, most pedig még csak költségvetési sor sincs erre a programra, éppen ezért a parlament számára nehéz reálisan ellenőrizni azt, hogy a kijelölt, az odaítélt alapokkal mi történik. Ezért eh, a kérésünk az, hogy eh, visszaszerezzük, ezeket, eh, visszaszerezzük ezt a forrást, és az alapokat megfelelően használjuk fel. Elő fogunk terjeszteni módosítókat, amelyekkel, ha lehet, még javíthatunk ezen az anyagon. az a célunk, hogy a költségvetés végrehajtását javítsuk, és a két fő alapra vonatkozóan is benyújtunk majd módosítókat, ezekről már beszéltem, az FC és a DAFNE, és szeretnék bizonyos további javaslatokat is megfogalmazni, majd egyéb olyan alapokról, amelyek mint például a szolidaritási alap vagy a migrációs alap relevánsak lehetnek a nemek közti egyenlőség előmozdítása szempontjából. Köszönöm. Thank you, Claire. Köszönöm, Claire. Thank you, yes. Köszönöm szépen. Én is köszönetet mondok az előadónak a kiváló munkájáért. Azt hiszem, valóban fontos elmondani, hogy az MFF-en keresztül kell foglalkozni több mindennel. Ugye a legnyilvánvalóbb az, hogy a DAFNE programot nem lehet így hagyni. Nagyon fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy a DAFNE program megfelelő finanszírozást kap, és hogy külön konkrét költségvetési sora van. De engem aggaszt még valami. úgy tűnik, kialakul az a hangulat, hogy hát igen, ez már megvolt, ezt kipipáltuk, most már rendben, a nők jól vannak, úgyhogy most akkor egyszerűsítsük a dolgokat, és inkább kezdjük el a költségvetésből kiszedegetni ezeket a sorokat. És én félek ennek a következményétől, attól, hogy elvesztjük ezt a gender mainstreaminget, ami épp hogy bekerült, és még van rajta fejleszteni való, miközben itt a több éves költségvetési keretet kezdjük tárgyalni. Ez szerepel egyébként, és ez nagyon hasznos is az a jelentésben, hogy mi történik az európai finanszírozással, amelyet az alapokon keresztül biztosítanak. Például ugye itt a parlament felügyeleti joga kérdőjeleződik meg, és a, a gender perspektívet pedig meg kellene tartani. Vannak olyan részei a költségvetésnek, amit ebből a mainstreamingből kivesznek. Aztán pedig az eredmények. Az európai alapok gyakran az egyetlen olyan eszközök, amelyek megjelennek az egyes tagállamokban, és konkrétan vizsgálják azt, hogy a nemek szempontjából mi az eredménye az elvégzett munkának, a finanszírozott munkának. Elég, hogyha megnézzük a nők szerepét az akadémiai világban, és azt, hogy mondjuk a doktorátus után milyen helyzetbe kerülnek a nők, több, külön, nők, több különböző ok miatt, de a, például a Horizont 2020-as finanszírozása ezért is nagyon fontos, hogy folytatódjon a 9. kutatási keretprogramban, és így tovább, tehát hogy a nők megjelenjenek a, az akadémiai világban, a projektek vezetésében, és így tovább. Ezek olyan példák, ahol a gender perspektívát nem lehet elveszíteni, mert ez nagyon fontos. Inkább erre kellene építeni, ahelyett, hogy kiszedegetünk ezeket, kiszedegettünk ilyen témákat, hogy ó, hát ez csak egy újabb plusz, amit kérdezünk, kérünk a projektek végrehajtóitól, nem ennek a szempontnak jelen kell lennie. Elnök, köszönöm szépen, van-e valaki, aki hozzá kíván szólni? Inez, szeretné válaszolni az elhangzottakra? Köszönöm, elnök asszony, szerettem volna mindössze megköszönni a kollégák észrevételeit, mert úgy gondolom, hogy nagyon helytállóak. Valóban arra van szükség, hogy a Sorok következő vitában helytálljunk, ez ugyanis nagyon bonyolultnak ígérkezik. Éppen ezért meg kell őriznünk mindazt, amit eddig már megszereztünk, ezt nem szabad elvesztenünk. Utalnék itt a Horizon 2020-ra, ami valóban egy nagyon jó pillanat volt, abból a szempontból, hogy meg tudtuk erősíteni a nők szerepét és fellépését az akadémiai körök, akadémikus körökben, ahol az üvegplafon sokkal jelentősebb, és természetesen egyetértek Szolé úr képvis, Szolé képviselő észrevételével is, arra vonatkozóan, hogy a bizottság a félidei értékelésben még csak nem is utal arra, hogy mit értünk el eddig a nemek közti egyenlőség terén a közösségi költségvetéssel. Ebből is látható, hogy a küzdelem sokkal határozottabb legy, kell, hogy legyen, ahhoz, hogy megőrizzük, amit eddig megszereztünk, és visszaszerezzük azt, amit elveszítettünk, utalok itt a Daphne-ra, de főleg arra van szükség, hogy a költségvetés szempontjából meg kell találnunk azt a részt, amelyet erősíteni tudunk, hogy jobban felhasználjuk a, ezekhez a programokhoz. Ez nem lesz egyszerű, és az is elképzelhető, hogy belesünk abba a csapdába, hogy mivel itt egy horizontális záradékról van szó, nem is tudjuk befolyásolni az eseményeket. Remélem, hogy, és nyilván Ira cseperez egyetért majd a módosítókkal. Köszönöm. Thank you, thank you to everybody. Um... Köszönöm szépen mindenkinek. A módosítónak benyújtásának a tredeje október 23, december 1-én szavazunk erről a szakbizottságban, majd februárban valamikor a költségvetési szakbizottságban, és valószínűleg majd márciusban szavazunk erről a plenárison, de ezt meg kell erősíteni. Szerintem ez volt az utolsó napirendi pontunk, egyéb pontok nincs, akkor köszönöm szépen a részvételt. És a következő ülésünkre majd ehhez már kell a szemüveg is. November 6-án lesz, 3 órakor. We now have a coordinator. Most pedig koordinátorok ülése következik.